Ezzel lezárjuk a vitát, köszönöm. Bejelentésem van, a német hatóságok bejelentették, hogy Anett Kovics asszony fogja helyettesíteni Klaus Heiner Léne urat 2014. március 12-től fogva. A erre vonatkozó aktus 7-es bekezdése 1 pontja értelmében, ami a közvetlen választásokra vonatkozik az EP esetében, és a működési szabályzat nézes cikk egyes bekertése alapjában tudomásul vettük Kovács asszony megválasztását és ennek életbe lépését. Kövius asszony jogait élvezheti, de előbb mandátumvizsgálaton kell keresztül mennie, és feltéve, hogy nem támadják meg a jelöltségét, viszont nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely nem egyeztethető össze a parlamenti képviselői poszttal. A